Dear Az elnök. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok az ombudsmannak, biztos asszonynak, a lelnök asszonynak, Reding asszonynak, ezzel megítom az ülést. Első napi rendi pontként Szalavrakosz urat halljuk az Európai Ombudsman tevékenységéről számol be 2012-ben, és a hivatalos megnyitó után most üdvözlöm az Európai Ombudsmant Diamandurosz urat. Örülök, hogy eljött és most Először is megadom a szót előadónak. Látom, Szilvesztresz úr ügyrendi kérdést vett fel. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm újra a körünkben, elnök úr, és minden jót kívánok a jövőben. Olaszországban ma ünnepeljük a Menne a napot, ez a atlétika napja nálunk, egy 1973-as világcsúcsra emlékezik, és menne a Pietro menne a futotta ezt a csúcsot. 17 évig élt, és csak Michael Johnson tudta ezt meghaladni. 60 évesen meghalt menne úr, 2004-ben ő is tagja volt a parlamentünknek, ő készítette a menne a jelentést annak idején, a Helsinki jelentést a sportról, és az európai doping ellenes fellépés egyik élharcosa volt, mindenek előtt világos értékek mellett tette le a garast. 1979-ben, amikor elérte az legjobb eredményeit, ez Olaszországban is óriási büszkeséget jelentett, hiszen nem túl sikeres, nem voltunk akkoriban túl sikeresek Olaszország déli vidékein. Ez a fiatalember délről jött, és egy egész generáció álmait képviselte. Ma, mint már mondtam, Különböző sporteseményekkel emlékezünk rá, különböző városokban. Ezért szeretném most itt a parlamentben felvetni újra ezt a témát, és menne úrra emlékezni. Egy elkötelezett parlamenti képviselő is volt, amellett, hogy kiváló sportoló, tehát a menne a nap. Köszönöm szépen, Szilvesztres úr! a hozzám intézett szavait is. Most pedig visszatérünk az első napi rendi pontra, az Európai Ombudsman tevékenységéről lesz 2012-ben. Az első szónok négy percben Szálav Rakosz úr, aki az előadója ennek a témának. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Örülök, hogy eljött a körünkbe újra, és remélem újabb balesetet nem szenved majd. Az Európai Ombudsman Diamandoros urat is üdvözlöm a körünkben. Az elmúlt években igen aktív tevékenységet folytatott itt a mi intézményünkben is, és számunkra az ő intézménye rendkívül fontos, hiszen egy panasz fórumról van szó, és ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen a munkát eh, az árnyék előadóknak, a módosítókért is köszönetet mondok. Előadóként az intézmény által elért haladásra hívnám fel a figyelmet, és szeretném elmondani, hogy az elmúlt évhez képest a munka mennyisége még növekedett is. Egy néhány pontra szeretnék rámutatni a jelentésből, hogy illusztráljam azt, miről is van szó. 2012 rendkívül aktív év volt a vizsgálatokat tekintve, az elkezdett és befejezett vizsgálatokat véve, mindenek előtt összehasonlítva a korábbi évekkel, egy 80%-os növekedésről tudunk beszámolni, 2011-hez képest a megkezdett vizsgálatok számában, az lezárt vizsgálatok száma pedig 23%-kal növekedett. Mint 2011-ben most is az ombudsman több mint 2000 polgárnak tudott segíteni, feldolgozta a kérdéseiket, a panaszaikat megvizsgálta, és tájékoztatást is adott, amennyiben információs kérelem futott be. Az ombudsman természetesen be kellett, hogy lássa azt is, hogy vannak olyan panaszok, amelyek nem az ő hatásköréhez tartoznak. 740 ilyen volt egyébként, és erről azt kell, hogy mondjam, hogy 10 év alatt a legalacsonyabb szám. A legtöbb vizsgálat, ami 2012-ben kezdődött, általában közigazgatási eljárások vagy rossz ügyintézés miatt kerültek elő, és az Európai Ombudsman hatáskör természetesen kitér a hátrányos helyzetre, illetve a fogyatékkal élő polgárok jogainak vizsgálatára is, Mindenek előtt a szerződések sérelméről van szó, amikor ilyen emberek hátrányára hoznak döntést, vagy nem hoznak döntést. Fontos célja az ombudsman tevékenységének, hogy a különböző szerződéseket érvényre juttassa. Réli a következő ombudsman is megválasztásra került, szeretnék gratulálni a megválasztáshoz és sok sikert kívánok a jövőbeni munkához. A, az ombudsman tevékenysége egy olyan tevékenység, amelynek célja, hogy az európai polgárok életét jobbá tegyük és megvédjük az érdekeit. Köszönöm a kiváló munkát Diamanduros úrnak, amit az elmúlt tíz évben végzett. Szeretnék gratulálni az eredményekhez, amiket el az nagyon fontos volt ez az Európai Unió érdekében, és görögként külön büszke vagyok rá, hogy honfitársam érte el ezt az eredményt. Remélem, hogy egészségben él sokáig, és még számos szakmai sikert ér majd el, és a további vállalkozásait is sikerre viszi. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó úrnak, a következő pedig Diamandoros úr az Európai Ombudsman. Parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt elkezdeném elmondani hozzászólásomat, nagy örömmel eh, üdvözlöm Önt ismét, nagy örömmel látom, hogy ismét jó egészségnek örvend, és a legjobbakat kívánom Önnek. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nyilvánvaló, hogy ez számomra is egy érzelmekkel telített pillanat. Köszönetet szeretnék mondani azért a lehetőségért, hogy az éves jelentésem kapcsán szólhatok Önökhöz a 2012-es évről. És először is szeretném mély hálámat kinyilvánítani Szalavrakusz kollégának az alapos és betekintés nyújtó munkáért és remélem, hogy illetve köszönöm neki, hogy ihlettel és támogatással segítette a munkámat. Tehát köszönöm Szalavrakosz úrnak a megjegyzéseit személyesen is. És mélyen megérintettek az imént elmondott szavai. Elnök úr, tisztelt képviselők, 2012-ben több mint 22 ezer polgárnak segített közvetlenül az ombudsman irodája. 19 ezeren kaptak a weboldalamon található interaktív útmutatóból segítséget, és nem szabad alábecsülnünk, hogy mennyire fontos a polgárok számára az, hogy a, mindjárt a kezdetektől a legkompetensebb panaszkezelő szerv segíti őket. Hiszen néha nehézséget okoz nekik, hogy meghatározzák, melyik intézményhez kell fordulniuk. 2442 panaszt kaptunk a polgároktól, vállalkozásoktól, civil szervezetektől, egyesületektől és más testületektől. 165 vizsgálatot indítottunk 2012-ben, és ez 18%-os növekedést jelent az előző évhez képest. És 2011-hez képest már az is 18%-os emelkedés volt. Egyre többen fordulnak az Európai Ombudsmanhoz, és ennek helyes okai vannak, hiszen ugyanannyival több megkeresést kapunk a mandátumunkon kívül első területekről is. 2012-ben 1720 ilyen megkeresést kaptunk, ami a legalacsonyabb 10 év alatt. Én ezt sikernek könyvelem el, hiszen sokáig kérték tőlem ezt az interaktív útmutatót. 2012-ben 390 ügyet zártunk le, és 9 ügyben az intézmények megoldották a problémát, barátságos megoldást sikerült találni, vagy elfogadtak egy ajánlást. A többi ügy vagy administratív módon zárult, vagy pedig nem volt szükség további vizsgálatra. 56 esetben volt adminisztratív probléma. Az intézmények 9 esetben elfogadták a megjegyzésünket, 7 esetben pedig kritikus megjegyzésekkel válaszoltak. És további észrevételekkel segítettük a munkájuk javítását. Tisztelt képviselők, 2012-ben először tudtunk konkrét választ adni arra a kérdésre, hogy mennyire jól működnek együtt az intézmények az Európai Ombudsmannal, abban, hogy saját teljesítményüket javítsák. A tavaly kiadott két közleményben a kritikai és további megjegyzésekről készült egy jelentés, illetve volt egy új megfelelési jelentés is. Ez azt állapította meg, hogy 82%-ban az európai intézmények együttműködnek az ombudsmannal. Kihasználom, hogy Reding asszony is jelen van, és elmondanám, hogy a bizottság megfelelési mutatója is 82%-on állt. Az intézmények legmegfelelőbb magatartásának biztosítása az ombudsman egyik fontos küldetése. 2012-ben egy nyilvános konzultáció után közszolgálati alapelveket adtunk közre. Öt ilyen elv van, és ezt tartalmaz, hogy mit várnak el a polgárok a közszolgálattól. Az első az Európai Uniónak és a polgároknak való elkötelezés, második az integritás, harmadik az objektivitás, negyedik a tisztelet mások iránt, az ötödik pedig az átláthatóság. Ezek az elvek figyelembe veszik a tagállami legjobb gyakorlatokat, és egyebek között segítenek a közszolgáknak abban, hogy megfelelően alkalmazzák azt a rengeteg kódexet és szabályt, ami a tevékenységüket szabályozza. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mivel a hónap végén nyugdíjba megyek, Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy röviden áttekintsem, hogy mik voltak a legfontosabb eredményei és tapasztalatai annak az intézménynek, amely háromszor választott engem az élére. Az elmúlt tíz és fél évben az Európai Ombudsman több mint 30 ezer panaszt kezelt, és 3500 mélységi vizsgálatot indított az uniós intézmények tevékenységével kapcsolatban. Ugyanez az időszak alatt átláthatóbbá, polgárbarátabbá és szolgálati szemléletűbbé vált az intézmény. Az ombudsman tevékenysége hozzájárult ehhez a javuláshoz, és ahhoz, hogy inkább a polgárokat célozunk meg az adminisztratív szolgáltatásokkal különösen az átláthatóság, az érdekütközések és más etikai kérdések, illetve a polgári jogok tekintetében volt előrelépés. Amióta 2009-ben életbe lépett a szerződés, és az alapjogi karta kötelező érvényűvé vált, az ombudsman egyre aktívabbá vált a polgári jogok területén. Ide sorolható például az Európai Polgári Kezdeményezés, a civil társadalommal való nyílt és rendszeres párbeszéd, illetve a polgárok részvételének növelése a nyilvános konzultációk révén is. Az ombudsman számos különböző módon részt vett a döntéshozatalban és a véleményformálásban uniós szinten, és erősítettük az Európai Ombudsmani Hálózat kapcsolatait is. Munkám fontos részét képezte az, hogy az ombudsman hivatala figyelembe tudja venni a bővítést, az ombudsmanra vonatkozó szabályzat reformját, az ombudsman intézmény felállítását Törökországban, az Európai Adatvédelmi Ombudsmannal és a Beruházási Bankkal való megállapodás aláírását, és az emberi és alapvető jogok védelmét, az Európai Ombudsmani Hálózat erősítését, és végül, de nem utolsó sorban a parlament tájékoztatása is a tevékenységeim közé tartozott a polgárok szolgálatának adminisztratív alapelve az ombudsman részéről is erőfeszítéseket kíván. A parlament és a más intézmények és testületekről nem is beszélve. Fontos, hogy képzelőerővel rendelkezünk, így tudjuk megváltoztatni az intézmények hozzáállását. De mindenek felett a szolgálati kultúra kialakítása megköveteli az intézményektől, az adminisztratív kapacitásokat és a szellemi elköteleződés, így tudnak polgárközpontú stratégiákat elfogadni és megfelelni a legmagasabb erkölcsi normáknak. Ez képezi ezt a szükséges alapot, amire azt az erkölcsi és politikai tőkét tudjuk építeni, ami lehetővé teszi az ombudsmannak, hogy megfeleljen a nagy elvárásoknak és felelősségeknek, amelyek azzal járnak, hogy fontos intézményi ellensúlyként tekintenek rá a végrehajtó hatalommal szemben. Az erkölcsi tekintély lehetővé teszi, hogy az ombudsman hozzájáruljon a jogállam megvalósulásához, és növelje a demokrácia súlyát az Európai Unióban. Fontos elismerni azt is, hogy keveset tudtunk volna előrelépni anélkül, hogy az uniós intézmények vezetősége és személyzete együtt nem működött volna. Struktúrát és rendszeres párbeszédet folytattunk velük, és itt az ombudsman külső ellenőrző mechanizmust szerepel. Nekem mély meggyőződésem az, hogy az ombudsmanra nem úgy kell tekinteni, mint a hibáztatás kultúrájának intézményi megtestesülését, ami defenzív mentalitást alakítanak ki az intézményekben. Ehelyett nekem mindig az volt a célom, hogy proaktív legyek és a szolgáltatás kultúráját mozdítsam elő. Aktívan tiszteletben kell tartani a polgárok jogait. A bizottsággal kapcsolatban szeretném itt elismerni a bizottság elköteleződését az alapvető jogok és az intézmény együttműködés mellett. A beruházási bankkal is jó kapcsolatokat ápoltunk. Nagy megelégedésünkre szolgált, hogy az unió ügynökségeinek elsőprő többsége teljes mértékben együttműködött velem, és együtt tudtuk előmozdítani a szolgáltatás kultúráját a polgárok viszonylatában. És ismét kihasználom Reding asszony jelenlétét arra, hogy kiemeljem, hogy ő és a számunkra különösen fontos új portfóliója mennyiben támogatta az elmúlt években a munkámat, és ezt szeretném neki megköszönni. Végül pedig szeretném a parlament központi szerepét hangsúlyozni és különösen a petíciós bizottságnak van itt fontos szerepe az ombudsman hivatal támogatásában. A parlament biztosította, hogy az ombudsman rendelkezik az anyagi és személyi forrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan el tudja végezni a munkáját, és a parlament erőteljesen támogatta politikailag is a jó közigazgatást és a polgárok szolgálatát. Azt hiszem, hogy nagyon jó eredményeket sikerült elérni a polgárok érdekében és néhány szóban körvonalaznám a jövő kihívásait is. A parlament kollektív bölcsességében Emilio Ránit választotta az utódomnak. O'Reilly asszony jól felkészült erre a feladatra. Tíz éves írországi szolgálata alatt mind hazai, mind pedig nemzetközi fronton bizonyította rá termettségét az intézmény legnagyobb bővítése és megújítása, valamint tekintélyének növekedés és politikai súlya ö, tudható be neki. Nemzetközi szinten pedig mind a Brit és Ír Ombudsmani Szövetség, mind pedig az Európai Ombudsmani Hálózatot ö, ö, élőbbé és professzionálisabbá tette. Végül, de nem utolsó sorban, ő volt az első európai női ombudsman. És az érzelmi intelligencia és a nemének legjobb tulajdonságai ő rajta is mutatkoznak. Ő képes lesz megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Az egyik kihívás, ami a következő években várható, az, hogy azok, akik az uniós intézményeknek dolgoznak, milyen kihívásokkal szembesülnek. A másik a környezetvédelmi, gazdasági és pénzügyi problémák köre, a demográfiai problémák, az öregedés és az elvándorlás. Az unió és a polgárai közötti kapcsolat alakulása is nagyon fontos lesz. A polgárok az EU-t két központi paraméter mentén értékelik, Elsőként, a, milyen problémákkal szembesülnek, másodszor pedig, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre ennek megoldására. Az Európai Ombudsman előtt álló kihívás az, hogy reagálni tudjon a változásra, másrésztről pedig az intézményekre nehezedő nyomással is meg tudjon birkozni. A legjobbakat kívánom az utódomnak, és köszönöm önöknek a figyelmet és az elmúlt tíz évben biztosított támogatást, és köszönöm, hogy háromszor szolgálhattam önöket. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Diamandúros úr. A következő hozzászóló a bizottság képviseletében Redding biztos asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt láthatjuk önt. Hölgyeim és uraim, Szalavrakusz úrnak külön köszönetet szeretnék mondani, illetve a petíciós szakbizottságnak a kitűnő jelentését a tevékenységekről, a 2012-es évben folytatott ombudsmani tevékenységekről. Ez a jelentés rendkívül fontos, hiszen azt mutatja be, hogy az ellenőrök ellenőre hogyan látja a polgárközpontú munkák megvalósítását. Erre a munkára azért van szükség, mert ahogy ezt Dúrosz úr is hangsúlyozta, Először fel kellett építeni ezt az intézményt, önvezette ezt az intézményt, ehhez pedig türelemre, professzionális hozzáállásra és bölcsességre is szükség volt. Ön egyesítette ezt a három tulajdonságot, és azt gondolom, hogy a parlament részéről nagyon okos döntés volt az, hogy ön bízta meg ezzel a felelősség teljes feladattal három alkalommal is egymás után. Szelevrakosz úr jelentése visszatekintést is ad, illetve mutatja mindazt, hogy mit sikerült elérni az elmúlt években. A polgárokkal folytatott párbeszéd folyamatos elmétésére történő erőfeszítések ide tartoznak, és nagyon örvendes, hogy a polgárok egyenként tisztában vannak azzal, hogy mi tartozik a ombudsman felelősségi körébe, tehát tényleges életükre nézve fontos hivatalként értékelik az ombudsman hivatalát, és ez tényleges vívmánynak tekinthető, azt gondolom. Sikerült ezt a párbeszédet önnek elmélyítenie, nem csak a polgárokkal, hanem a civil társadalommal, az intézményekkel, illetve sikerült megerősíteni a polgárok jogait annak érdekében, hogy a demokratikus folyamatokban részt vehessenek, illetve annak érdekében, hogy az európai döntéshozatal átláthatóbbá, felelősség eh, teljesebbé váljon, és ezt a feladatot tovább kell erősíteni. 2013-ra nézve ez különösen igaz, hiszen a 2013-as év az európai polgárok éve, eh, és azt gondolom, hogy a polgárok még mindig nem látják igazán azt, hogy hogyan működnek az európai intézmények, mi az, amit tesznek eh, értük, és sokkal a legutóbbi Euróbarométer felmérése, mi szerint a polgároknak egy harmada úgy érzi, hogy a szavazata számít, illetve hogy amit mond, az számít. Azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok munka van ezen a téren, azért, hogy a polgárok jobban megértsék azt, hogy ezek az intézmények azért vannak ott, hogy őket segítsék, és ön Diamandúros úr, azt gondolom, hogy kulcsfontosságú szerepet játszott ennek az administratív kultúrának, szolgálati kultúrának a kialakításában, az intézményekben. Köszönjük szépen ezeket az erőfeszítéseket, illetve köszönjük az elmúlt tíz évben elért eredményeket is az ön részéről. Illetve köszönjük azt is, hogy elmondta, hogy mivel lát kihívásokat az elkövetkezendő évekre nézve fel, erre fel is hívta a figyelmet a beszédében, hiszen ezeket a kihívásokat közösen kell megoldanunk. A bizottság és Diamandúrusz úr hivatala között mindig is nyitott, lojális és gyümölcsöz együttműködés valósult meg, illetve az egymás kölcsönös tiszteletére alapuló munka volt jellemző. Ezt köszönjük szépen Diamandurusz úrnak, hiszen ön volt az, aki ennek az együttműködésnek a középpontjában állt, és nagyon sok jót kívánok a nyugdíjba vonulásához, kívánom, hogy legyen boldog, és remélem, hogy lesz még lehetőségünk arra, hogy önhöz forduljunk a jövőben is, ha vannak kérdéseink, illetve szeretnénk a jövőben is támaszkodni az ön bölcsességére, illetve összegyűjtött tapasztalataira. Hölgyeim és uraim, ami a tényszerű részét illeti ennek a jelentésnek. A jelentés elismeri az európai intézmények eh, jelentős erőfeszítéseit általában, beleértve a bizottság erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljanak az intézmények. Azt gondolom, hogy az átláthatósághoz kapcsolódó eh, panaszok 36%-kal növekedtek 2008-ban, és 21% volt ez az arány 2012-ben, eh, tehát eh, ez a csökkenés, a panaszok csökkenése azt mutatja, hogy sikerült eh, előrelépni és javítani a munkán. A legtöbb panasz természetesen a bizottságra vonatkozott, ez normális is, hiszen a bizottság a végrehajtó pillére az Európai Uniónak, ez az az intézmény, ami a legtöbb döntést hozza, közvetlen hatása van a polgárok életére nézve, illetve jelentős hatása és azt gondolom, hogy a panaszok csökkenése 2012-ben 5%-kal azt mutatja, hogy a bizottság ugyan az a szerv, amely a legtöbb megkeresést kapja, de ez talán azért is van így, mert a bizottság eleget próbál tenni a parlament felhívásának, miszerint közös kötelező érvényű szabályokat kell elfogadni az adminisztratív folyamatokra vonatkozóan. A 293-as cikke, illetve 283-as cikke értelmében azt gondolom, hogy leltát fogunk készíteni a meglévő administratív jogszabályokról, illetve a, a hiányosságokra az intézményeknél, illetve fel fogjuk mérni azokat a megközelítéseket, amelyek a tagországok figyelmét felkeltették, illetve megpróbáljuk az összes információt összegyűjteni a meglévő administratív jogokról a polgárok számára egy központi weboldalon, azért, hogy kiderüljön, az emberek számára az, hogy kihez tudnak fordulni, milyen esetekben, annak érdekében, hogy választ kaphassanak. Erre ön is felhívta a figyelmet Diamandurus úr. Ez nagyon fontos minden intézmény számára. A bizottság, Természetesen az Európai Ombudsman megjegyzését komolyan veszi, például a Bécsi reptér kibővítésére vonatkozóan is, illetve a saját kezdeményezésű parlamenti jelentést is komolyan vette. Annak érdekében, hogy az ügyeket tisztázni lehessen, a bizottság készített ennek érdekében egy javaslatot, egy irányelv, módosításra. Ez a 2011 per 92-es irányelv módosítása, amely a környezeti projektek hatástanulmányait érinti. Ezt a petíciós szakbizottság támogatta, illetve a környezetvédelmi szakbizottság is. Azt gondolom, hogy a társ jogalkotók a tárgyalásokat mi hamarabb le fogják tudni zárni, és ennek segítségével a jövőben el fogjuk tudni majd kerülni azt, hogy az ön utódjának ehhez kapcsolódóan külön megjegyzéseket kelljen megfogalmaznia. Hát nagyon örülök annak, hogy Szalabrakusz úr jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy 18 év alatt az ombudsman 18 jelentés, speciális jelentést készített. Ez azt mutatja, hogy mielőtt egy jelentés megjelenik, a problémát meg kell oldani. Nyilván több mint 18 probléma van, de hogyha csak 18 év alatt csak 18 ügy esetében volt arra szükség, hogy speciális jelentés szülessen, akkor ez azt mutatja, hogy nagyon sok problémát meg lehet oldani már azelőtt, mielőtt ez a közvélemény elé kerül. Ez pedig nagyon jó. Nagyon fontos az említett ügyeket tisztázni, illetve a problémákra megoldást találni. Ennek érdekében a bizottság ugyanebben a szellemben, a lojalitás szellemében, együttműködés szellemében szeretné folytatni a munkát. Emily Riley jövendőbeli ombudsman asszonynal, és neki már előre is gratulálni szeretnék. Gratulálok megválasztásához, várom a vele való találkozást a közeljövőben, és még egy utolsó gondolatot szeretnék mondani a petíciós szakbizottsághoz. A petíciós szakbizottság munkája rendkívül fontos, és az európai polgárok évében, amikor a um, hát párbeszédeket folytattunk, akkor kiderült számomra az, hogy nagyon sok polgár igenis tisztában van azzal, hogy létezik a petíciós szakbizottság a parlamentben, ez pedig rendkívül fontos, nagyon fontos, hogy az emberek eh, ezzel tisztában legyenek, hiszen a parlament eh, képviseli a polgárokat. Tehát ha valami félre csúszik, akkor a polgárok a, ahhoz a szervhez szeretnének fordulni, aki őket képvisel, és nagyon örülök annak, hogy az együttműködés, a petíciós szakbizottság, illetve az ombudsman között nagyon zöggenőmentesen működik. Azt gondolom, hogy a dolgoknak így kéne menniük. Ez pedig azért van így, mert nagyon bölcs emberek dolgoznak a petíciós szakbizottságban, illetve az ombudsman is egy nagyon bölcs ember, és köszönöm szépen neki az elmúlt tíz év munkáját még egyszer. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakciók szónokai következnek, és biztos vagyok abban, hogy a becsvágyó napirendünket segítenek betartani, oly módon, hogy betartják a hozzászólás idejét. Két percben a néppárt nevében Kolaszka Hubinska kolléganőt halljuk. Köszönöm szépen. A néppárt nevében szeretném hálámat kifejezni Diamandurosz úrnak azért a munkát, amit elvégzett az elmúlt tíz évben. A petíciós bizottság előkészítette ezt a jelentést, és tulajdonképpen egyetértés volt a jelentésben arról, hogy ön egy kiváló európai ombudsman volt, mert egyrészt az európai adminisztrációt hatékonyabbá tette, de azért egy néhány módosítást is bevezetett, és igyekezett javítani a reakciókat a polgárok panaszaira. Persze nincs mindig lehetőség arra, hogy az igazgatásban eh, jó munkát, folyamatos munkát folytassunk, és változásokat is végrehajtsunk Hogyha megnézzük, hogy milyen munkát végzett ön, akkor azt látjuk, hogy kiváló példájául szolgált annak, hogy hogyan kell ezt a tevékenységet ellátni. Mindenképpen sikert jelent az a gyors reakció, amelyel a polgárok panaszaira reagáltak, és gyorsan tudtak vizsgálatokat indítani, amennyiben ez szükségessé vált, és információkat is biztosított a polgárok számára, amennyiben nem jól értik a jogaikat, a törvényeket, és így segítenek erősíteni a bizalmat az Európai Unió intézményeiben. Nagyszámú vizsgálatot indítottak azért, hogy megvédjék a polgárok érdekeit. Ezt egyébként a biztos asszony is mondta, ennek az egyik legjellemzőbb példája a Bécsi repülőtér bővítése. Igen, a, például a magatartási kódex bevezetése is fontos volt. A tisztségviselők esetében. Az átláthatóság erősítése is fontos szerepet játszik a tevékenységében. Azt gondolom, hogy nagy eredményeket ért el, és ezért hálásak lehetünk. Meggyőződésem, hogy Auréli asszony is kiváló ombudsman lesz, és folytatja azokat a hagyományokat, amelyeket ön kezdett meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében két és fél percben

ahogy az alelnök asszonyát a Divandos úr elmondták, az éves jelentés megvan, és ez megmutatja azt, hogy milyen kiegyenlített munkát végzett ön Divandos úr. Néhány pontra hívnám fel a figyelmet, az átláthatóság, az EU igazgatásában nem jellemző a teljes átláthatóság. A polgárok nagy része úgy érzi, hogy ne, nincsen elegendő átláthatóság. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a polgároknak megfelelő információkat juttassunk el. Ebben az összefüggésben szeret megemlíteni az együttműködés. A szervezetek, intézmények és az EU intézményeit fel kell szólítani arra, hogy még jobban működjenek együtt az ombudsmannal, és ezzel az intézményközi párbeszédet javítsák, illetve hozzájáruljanak az Európai Unió e, imázsához ami a Bécsi reptér, kibővítésér, reptér kibővítéséről szóló jelentést illeti, mutatja azt, hogy milyen kitűnő volt az együttműködés az érintettek között, és ez nagyon jó eredményekre vezetett. Jelentéstevőként a nő, fogyatékkal élő nők e, témája az enyém, és ebben a minőségemben szeretnék utatni arra, hogy nagyon fontos, hogy különös védelmet védelemre igényt tartó emberek esetében külön oda kell figyelni ezekre a feladatokra, és kérem azt, hogy az ENSZ egyezményeit tartsuk be a fogyatékkal élők tiszteletben tartás érdekében, és minden jót kívánok, és köszönjük szépen eddigi munkáját is. Köszönöm szépen, kolléganő kék kártyát mutatott fel Rubik kolléga. Megengedi Bertman asszony, hogy Rubik kolléga kérdést intézzen önhöz. Köszönöm szépen. Vártman kollégának meg szeretném kérdezni arról, hogy az átláthatóság igen fontos mindannyiunk számára, és az ombudsman nagyon jó standardokat alakított ki, a lobby jegyzék, amely az Európai Unióban létezik, különösen a civil szervezeteknél átláthatóbb kéne, hogy legyen ön, így gondolja ezt, különösen a civil szervezetek finanszírozását illeti, illetve nekünk tudnunk kell azt, hogy a civil szervezetek eh, milyen érdekeket képviselnek a különböző területeken, illetve különösen olyan esetekben, amikor Európán kívülről kapnak finanszírozást. Köszönöm Rubik kolléga, természetesen osztom a véleményét, és azt gondolom, hogy itt még sokkal több mindent kell tennünk az átláthatóság érdekében, és azt gondolom, hogy Démandúrusz úr utódja mindent meg fog tenni az átláthatóság javítása érdekében. Meg vagyok győződve arról, hogy a petíciós szakbizottság is el fogja végezni a feladatai. Elnök, köszönöm nő a következő hozzászóló két percben kapja meg a szót. Auken asszony a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is köszönetet szeretnék mondani Zelefrakosz úrnak a kitűnő jelentését, illetve Dimandurus úrnak is köszönetet szeretnék mondani eddigi kitűnő munkájáért. Önök hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Ombudsman intézménye egy nagyon fontos intézményé váljon, egy olyan intézményé, amelyet a polgárok ténylegesen igénybe tudnak venni. Mindannyiunknak köszönetet szeretnék mondani, és mindenkinek, hiszen nagyon fontos, hogy a petíciós szakbizottság is folytassa a munkáját. A nehézségek ellenére tényleges ombuszman végzi a munkáját, és ehhez gratulálunk el a polgároknak is, hiszen a polgárok az ombudsman intézményével továbbra is hozzáférnek ehhez az intézményhez. Hiányzik, azt gondolom, a jó igazgatási eljárásról szóló szabályzat. Reding asszony nem mondta azt, hogy hamarosan számíthatunk erre, de nagyon fontos, hogy egy jó igazgatási kultúrával rendelkezzünk, a szolgálatok érdekében, illetve a szolgáltatásokat végezhessen ez az intézmény. Mert hogy a polgárok is biztosíthassák azt, hogy ne legyen korrupció, ez pedig rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy a polgároknak is az az érzése legyen, hogy megfelelően kezelik az ügyeiket, ez pedig nem volt könnyű feladat. Az utolsó megjegyzésem a következő. Ezt már a korábbi hozzászólók is elmondták. Nagyon fontos eh, a gyógyszeriparral szembeni átláthatóság ő ezt a témát folyamatosan nyomon követte, de végül is a bíróság az ipar mellett foglalt állást, az ő érdekeit képviselte, és azt gondolom, hogy ez botrányos. Nagyon botrányosnak tartom azt, hogy az a kartát is figyelmen kívül hagyta a bíróság az ombudsman megjegyzéseit ezzel a témával kapcsolatban. Tehát, hogyha a gyógyszeripar keresztül viheti az érdekeit, akkor mi a helyzet a polgárok egészségével? Köszönöm szépen Diamandórusz a munkáját. Tök, Frau Kollég. Köszönöm szépen, kedves kolléganő. A következő hozzászóló Csuntis kolléga másfél percben eh, kap szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Az Egyesült Baloldal nevében el szeretném mondani azt, hogy Szelafrakosz kolléga jelentését támogatjuk. A petíciós szakbizottság is jelentős mértékben támogatja ezt a jelentést, ez pedig arra vezethető vissza, hogy a jelentés pozitívan értékelte az Európai Ombudsman hivatalát. A GUA frakció is köszönetet szeretne mondani a tíz éves munkáért a Diamandurus úrnak. Azt gondolom, hogy átfogó tapasztalatokkal rendelkezik, és nagyon gyakran nehéz helyzetben kellett, hogy megállja a helyét. Sikeresen végezte a munkáját, ami az Európai Bizottságot illeti, illetve hát a velük való együttműködést, illetve más európai szervekkel való együttműködést. Az Európai Ombudsman munkáját ő kitűnő módon végezte, ez egy rendkívül fontos hivatal, és ugyanez vonatkozik a jövőbeni ombudsmanra is majd, aki majd ezt a szerepet be kell, hogy töltse. Nagyon fontos, hogy az összes európai intézmény és az összes európai szerv megkapcsolódjon a munkába, ez vonatkozik a parlamentre, a bizottságra, a válság az Európai Unió különösen a déli országaiban is azt mutatja, hogy egyre több esetben nyújtanak be panaszt az igazgatási eljárások hiányossága miatt. Éppen ezért különösen fontos a Zombudsman munkája, és nagyon fontos, hogy az európai szervek és az Európai Bizottság átlátható módon működjenek. Természetesen ezek a témák az Európai Ombudsman hatáskörébe tartoznak. Köszönöm, kolléga, a következő hozzászóló másfél percben az IRT e nevében Paska kolléga. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, ombudsman úr, az éves jelentés az Európai Ombudsman 2012-es tevékenységéről összefoglalja a hivatal tevékenységét az elmúlt tíz évben. A jelentésben szereplő adatok megerősítik, hogy ez alatt a tíz év alatt, amióta Diamandorus úr hivatalban van, kiváló munkát végzett, stabil, tiszteletreméltő és hatékony hivatalt épített ki, amely büszkesége az uniónak, és az ombudsmani eh, hivatásnak is. Hála az ombudsman eh, hivataláról szóló információs kampánynak az európai polgárok eh, már jobban tudják, hogy hogyan oszlanak meg a jogkörök az intézmények között. A polgárok védelme igen fontos aspektusa egy jól kormányzott társadalomnak. Jó látni, hogy az európai intézmények hogyan használják a legjobb gyakorlatokat ugyanis a polgárok jogait a Görögországban megsértették, és a vizsgálat az Európai Unió véleményét erősítette meg. Fontos, hogy a polgárok és az uniós intézmények között jó legyen a kapcsolat. Lezárásképp pedig szeretnék köszönetet mondani az ombudsman úrnak az elvégzett nagyszerű munkáért, és köszönetet mondok az előadónak is, ezért a kiválóan elkészített jelentésért. Köszönöm szépen. A következő az ECR nevében Vlasák úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az Európai Ombudsman hivatala az elmúlt tíz évben hatalmas munkát végzett, ezért a frakciónk nevében szeretnék köszönetet mondani, de nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is van lehetőség a jobb munkára. A bíróságok hozhatnak csak kötelező erejű döntéseket. Az ombudsman mandátuma ajánlásokra terjed ki, illetőleg vizsgálatok indítására. Az ombudsman reagálhat, méghozzá olyan értelemben, hogy jó minőségű munkát végez, és az erkölcsi autoritását, hitelét erősíti. Ennek teret kell biztosítani. Ezért az Európai Ombudsman szerintem gyakrabban kellene meghívnunk, hogy a jelentéseit bemutassa, és mondja el, hogy az Európai Parlament hol követett el hibákat. Az elmúlt évben 24 panasz merült fel, amit megvizsgáltak az Európai Parlament vonatkozásában, és igazából nem tudjuk meg, hogy milyen intézkedések születtek a javítás érdekében, a kijavítás érdekében a források felhasználásának hatékonyságát is meg kell vizsgálni. 740 panaszt vizsgáltak ezen a területen, és 13 ezer euróba került egy-egy vizsgálat. A cseh köztársaságban ez 13 ezer korona, ami 25-ször kevesebb. Teljesen világos számomra, hogy a soknyelvűség az Európai Parlamentben költségekkel jár. De bízom abban, hogy európai szinten össze tudjuk hasonlítani a hatékonyságát a nemzeti szinten dolgozók szempontjából is. Ezt szeretném a következő jelentésekben látni, az el, vagyis azt, hogy értékeljük a hatékonyságot és ezt már az új képviselők fogják elvégezni. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Most pedig további kollégák következnek. Most két percben jár úr kap szót. Igen, tisztelt elnök úr, örülök, hogy újra itt van Diamandoros úr. Hogyha összehasonlítjuk az elmúlt évek számait, gyorsan megalapíthatjuk, hogy az Európai Ombudsman Dorus úr 2012-ben is kiváló munkát végzett, 7 740 panaszról van szó, több mint 2000-ből, amiket az ombudsman hatáskörébe utaltak. Ez 20%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest, és olyan magas volt, mint előtte soha. Ezt egyébként már példaértékben említették a Bécsi repülőtér esetét és ez a azt hiszem, hogy csúcspontja volt az együttműködésnek a petíciós bizottság és az ombudsmani hivatal között. Így kell egymással dolgozni. Több mint 20 ezer polgárnak lehetett jól segíteni. Szerintem ez egy örömteli eredmény a panaszok feldolgozása mellett Diamandoros úr elveket is közzétett az európai közszolgálat nevében az objektivitás, az elkötelezett munka, az átláthatóság és egyebek. Olyan értékekről van tehát szó, amelyeket minden egyes intézménynek szem előtt kellene tartania, és minden egyes képviselőnek is persze az európai kódex, amely a jó közigazgatást szabályozna, szintén az ő nevéhez kötődik. Végül pedig Diamandoros úr nem csak a 2012-es munkájáért szeretnék köszönetet mondani, hanem azért az elkötelezett tevékenységért, amit az elmúlt tíz évben folytatott. 2003 óta dolgozik a hivatalában, és európai ombudsmanok egy hatékony hálózatát hozta létre, több ezer polgárnak tudott segíteni és hozzájárulni ahhoz, hogy a közigazgatás átláthatóbban működjön és hatékony hatékonyabban, és ön természetesen alakította az ombudsman tevékenységét is. Általában természetesen fel lehet tenni a kérdést, lehet-e javítani az együttműködést a petíciós bizottság és az ombudsman között, vagy a polgárok és az ombudsman között, de természetesen ezt lehet is, de ez azon az alapon történhet, amilyen örökséget ön ránk hagyott, és nagyon sajnálom, hogy ön távozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, tisztelt kolléga. Most pedig két percben Postinár úr. bine... Köszönöm szépen, elnök úr. És üdvözlöm Önt ismét körünkben. Az Európai Bizottság tisztelt alelnöke, kedves kollégák, tisztelt ombudsman úr Nikiforos Diamandurosz. kivételes helyzetben vagyunk, hiszen valamennyi parlamenti frakció szuperlatívuszokban beszél az ombudsman intézményéről. Így adózik a parlament tisztelete Diamandurosz úr tevékenységének tíz év hivatali idő után. Kedves barátaim, Kedves ombudsman úr, köszönjük, hogy mindig elérhető volt, és a jó közigazgatóság és átlát, közigazgatás és átláthatóság elveit képviselte. Hálával tartozunk önnek azért a szigorú és igen kiváló munkáért, amelyet tíz éven át végzett. 2012 egyik sikeres ügye volt, ahogy már mások is említették, a Bécsi Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódott. Hibátlan volt az együttműködés, és így egyhangú volt a szavazás. Ez pedig lehetővé tette a Peti Bizottságnak és az Európai Bizottságnak, hogy megoldásokat találjon a jövőre nézve. Ez a jelentés tette lehetővé számunkra, hogy módosítsuk a környezetvédelmi hatásról szóló irányelvtervezetet azért, hogy ilyenek többé ne fordulhassanak elő a jövőben. És csak üdvözölni tudom a Zanoni jelentést, amit az első októberi ülésen fogunk elfogadni. Ezt is a petíciós bizottság tevékenysége ihlette. 52,7% volt a 2012-es kérelmek között a bizottságra irányuló beadványok aránya. És felhívnám az Európai Bizottságot arra, hogy ismerje fel, ezen a szinten jobb igazgatásra is lehetne lehetőség. Ombudsman úr ön határozta meg azt a mércét, aminek az utódjának meg kell majd felelnie, és remélem, hogy O'Reilly asszony meg fog felelni ezeknek a normáknak. Viszontlátásra Diamandorusz úr és köszönjük. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy becsvágyó a mai napirendünk, ezért adják be a hozzászólási időket. Ne kényszerítsenek arra, hogy én vegyem a kezembe ezt a dolgot. Ezért nagyon bízom, hogy Jeti Meki kolléganő nagyon pontosan betartja a másfél percét. Érvénája. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismét velünk van, és a régi helyén ül, és ennyire jól van. Ombudsman úr, először is szeretném önnek megköszönni a munkáját. Nagyon értékes és nem könnyű feladatokat végzett el. Például a nyitottság és az átláthatóság élharcosa volt az Európai Unióban. És próbálta a jó kormányzást is előmozdítani, és bár jelentős akadályokba ütközött, én mégis megköszönném a munkáját és a jó együttműködést. Az elmúlt évek válsága megmutatta, hogy a nyitottságban és az átláthatóságban az Európai Unióban is vannak még hiányosságok. A bankok és tagállamok problémáit eltusolták, ami csak súlyosbította a válságot. Tehát a jó közigazgatás, a nyitottság és az átláthatóság területén még dolgoznunk kell, hogy ez többé ne történhessen meg. Az Unióban ezt minden területen elő kell mozdítanunk, hiszen ez táplálja a bizalmat. Ez biztosítja továbbá, hogy időben tudjuk kezelni a problémákat. Ez alkalommal ez nem sikerült. Jogszabályokat kell alkotnunk a jó kormányzásról, és biztos vagyok benne, hogy ön is támogatni fogja ezt, hogyha ezt még az ön mandátum előtt elkezdjük. Köszönöm szépen a kiváló munkát, és kellemes nyugdíjas éveket kívánok. Kollégén. Köszönöm szépen. Ha az a valószínűtlen eset fordul elő, hogy Helmer urat nem vettem észre, pedig itt lenne, akkor elnézést kérek, de továbbra sem látom. Ezért aztán a következő hozzászóló következik két percben Macóni asszony. Parancsoljon. E il saluto di Elnök úr, én is üdvözlöm Önt ismét körünkben. Az Európai Ombudsman éves jelentése, ahogy azt már más kollégák is elmondták, szerintem az egész hivatali időszakot értékeli, hiszen Diamandorus úr úgy döntött, hogy nem várja meg a az időszak természetes lezárultát. Egy évtizedes időszakot zár le ezzel, amit mindenképpen pozitívan értékelhetünk, a, a struktúra hatékonysága, a polgárok támogatása és más szempontokból is. Azt hiszem, mindez tükrözi Diamandurosz úr elkötelezettségét. Hosszú távú jövőképével az évek során nagy erőket áldozott arra, hogy egy egyértelműbb kapcsolatot alakítson ki az európai intézmények, az ombudsman és a polgárok között. A petíciós bizottság elnökeként szeretném kiemelni, hogy a két intézmény közötti kapcsolat milyen sokat javult, és hogy mennyivel gyümölcsözőbbé vált. a hálózat most már működik, és egyértelmű siker volt a polgárok támogatása is. Az európai intézmények és polgárok között az európai ombudsman biztosít kapcsolatot, védi a jogaikat és az érdekeiket. Az Európai Unión végig söpört a válság, tehát egyértelmű, hogy az együttműködés létfontosságú, és nagyon örülök, hogy Diamandurosz ilyen sikeres tudott lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm kolléganő. A következő hozzászóló másfél percben. Geringer asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak úr. Számos szomorú hírt hallottunk, illetve azt, hogy sajnos uh, Diamandos úr nem lesz továbbá ombudsman. Nagyon kitűnő munkát végzett az elmúlt évtizedekben petíciós szakbizottsággal együtt, nagyon jó volt az együttműködés, különösen ami az átláthatóságot, az adminisztratív folyamatok átláthatóságát illeti. Az elmúlt évben 2500 panaszt kezelt, amelyek a rossz igazgatás miatt érkeztek be, illetve információt juttatott el több mint 20 ezer esetnél. Ha megnézzük a panaszok számát, 23%-kal növekedett ezek száma 2011-hez képest, az információra vonatkozó kérelmek száma csökkent, csökkent, ez pedig azt mutatja, hogy az interaktív iránymutatások, amelyeket az ombudsman közzétett nagyon hatékonyan. Ami a panaszok számát illeti, amelyeket a polgárok benyújtottak, illetve azt az arányt, amely nem az ombudsman hivatalát érinti, rekord alacsony számot értek el az elmúlt évben. Mint említettem, nagyon fontos, hogy az átláthatóság jobban megvalósuljon, 22 százaléka a az utánajárásoknak ezekre vonatkozott, illetve bizonyos esetek egy egyéni um, eljárás esetében benyújtott pontok miatt volt így. Köszönöm szépen az elmúlt tíz év munkáját az EU jogigazgatása érdekében minden jót kívánunk az új ombudsmannak, és remélem, hogy az EU-ban a folyamatok egységesítésén tovább fáradozunk majd. Elnök, köszönöm kolléganő, a következő hozzászóló egy percben Harkin asszony parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. És nagy örömmel üdvözlöm Önt ismét az elnöki székben és nagy örömömre szolgál az is, hogy köszönetet mondhatok Diamandurosz úrnak a szolgálatáért és a munkájáért, amit az európai polgárokért végzett. Ön és a hivatala a rossz adminisztrációval nyíltan, átláthatóan, struktúráltan és hatékonyan birkozott meg. Úgy vélem, hogy az ombudsmani hivatal jó kezekbe került. Ez növeli a polgárok bizalmát, és ez segít áthidalni azt a hézagot, amiről annyit beszélünk a demokratikus deficitről a polgárok és az Európai Unió között. Az ön egyik kulcsfontosságú prioritása az érdekelt felek bevonása volt. Az embereknek nem csak annyi a részvételük az Európai Unióban, hogy öt évente egyszer megválasztják a képviselőket, aktívabban szeretnének részt venni, és élvezni akarják a jogaikat. Ebben a folyamatban két akadályba ütköznek, ezért elbátortalanodnak, frusztráltak lesznek és elveszítik a bizalmukat. Tehát szeretnék köszönetet mondani önnek, Óreli asszonynak pedig sok sikert kívánok ehhez a hivatalhoz. Ön Diamanturosz úr megmutatta, hogy a polgárok szolgálatának való elköteleződés a szükséges alap ehhez a poszthoz. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló két percben Kelly úr parancsoljon. Eh, Uh, Ahogy uh, kollégánk uh, Bosszináru úr rámutatott, különösen az uniós intézmények viszonylatában ritka, hogy a frakciók egyetértenek, és ez ma valóban egy kivételes nap. diamandouros úr ombudsmanként az elmúlt tíz évben kiváló munkát végzett. Ahogy Reding asszony rámutatott, igen, professzionális, de ugyanakkor türelmes és elkötelezett is volt. Láttam, hogy, hogy kiválóan alkalmas erre a feladatra, hiszen szerény, és az a célja, hogy szolgálja a polgárokat. Tehát kiváló munkát végzett kívánom, hogy élvezze a nyugdíjas éveket, és honfitársamnak, Reilly asszonynak a legjobbakat kívánom az új munkakörében. Nagyon sok progresszív mozzanat köt, kötődik Diamandorus úr nevéhez. A panaszok 66%-át egy éven belül megoldották, ami kiáltó ellentétben áll azzal, ami időnként a tagállamokban történik. És ez is gyakran idegesíti a polgárokat tehát nagyon jó az, hogy a panaszokat gyorsan sikerült megoldani. 22 ezer polgárnak segített a panaszaikban, és nyújtott nekik információt. Ez mindenképpen segít a demokratikus deficit leküzdésében. És ezen kívül nagyon fontosnak tartom még, hogy az ombudsman megfelelési jelentéseket készített akkor, amikor elégedett volt egy intézmény, mi korábban csak a panaszokról szereztünk tudomást, és ezt is igen fontosnak ítélem. Az unión belüli problémákban ki segíthet a polgároknak? Nagyon jó, hogy most már fordulhatnak ezzel önhöz is. Gratulálok és élvezze a nyugdíjas éveket! Herzlichen Dank! Köszönöm szépen, Kelly úr! És részemről is hogy milyen pontosan betartotta egyetlen két ma délelőtt a hozzászólása idejét, most pedig Cashman úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Diamandorus úr, írtam egy beszédet, de hát eh, mit is mondhatok erről? mint hogyha a saját eh, gyászbeszédét hallgatná, hogyha véghajik a kollégákat. Ön egy óriási munkát végzett, de komoly ellenállással találkozott eh, a parlament segítette a munkáját, és nagy, persze szomorú az is, hogy nagy számú esetben nem kaptuk hozzáférést a dokumentumokhoz. Ön a munkájában biztosította, hogy az összes intézmény elszámoltathatóbb a, a polgárok szempontjából, sokkal inkább, mint korábban, és az ön munkája, amit a fogyatékkal ér, élők érdekében folytatott, elképesztően nagy eredményt mutatott. Szeretném elmondani, hogy Emily O'Reilly a következő ombudswoman, mondjuk azt, hogy ombudswoman, és egy kiválóan emlékeztet arra, hogy a pozíciónak semlegesnek kell maradni a politikai szempontból, de igenis ön tíz éven keresztül kiváló munkát végzett. Örülök annak a petíciós bizottság nevében, hogy együttműködtünk, hogy segítették a munkáját. Például az illegális építkezések területén óriási eredményt ért el. Dorosz úr, tudom, hogy az ön aktivizmusa és az elkötelezettsége megmarad. És az egyik legjobb dolog, amit mondhatunk, hogy Szördemen úrról tölvette át a a munkáját, és az ön öröksége is folytatódik majd O'Reilly asszony személyében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percben, Kazák úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony Diamandorus úr, szeretnék az ombudsman úrnak köszönetet mondani azért, hogy biztosította az átláthatóságot és a jó közigazgatást az Európai Unióban. Az Európai Ombudsman szerepét is sikeri, sikeri, sikeresen kialakította a tagjelölt államokban. A panaszok jelentős százalékát interneten nyújtották be, és ez is azt jelenti, hogy mennyire népszerű az ön oldala. A panaszok többsége általában az átláthatósághoz, a nyitottsághoz kapcsolódik, és ez egy olyan nyugtalanító tényező, ami azt jelzi, hogy a polgárok nem bíznak az Európai Unió intézményeiben. Ezért szólítanám fel majd Oreli asszonyt, aki önt követni fogja, hogy a lehető legmagasabb ilyen sztenderdeket tartsa be. Köszönöm. Hát, Következő, most pedig Becker úr. Parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, nagyra becsült ombudsman úr, kedves kollégák, hogyha mérleget veszük a beszámolási év kapcsán, de az egész tevékenységet illetően gratulálni szeretnék és köszönetet szeretnék mondani a ombudsman úrnak, aki professzionális munkát végzett, és igenis kiváló partnere volt a petíciós bizottságnak is. Mindenek előtt a Bécsi reptér bővítésével kapcsolatban készített külön jelentésben működtünk jól együtt, és a következtetések, amiket itt levontunk, hogy optimalizálni lehetett a polgárok érdekében a munkát, és hát a bizottság is ezt várja, ugyebár, hogy a igazgatást tegyük hatékonyabbá. És az UVP eljárás kapcsán megjelent az irányelv kiegészítésében is az a munka, amit önök végeztek. Egyébként köszönöm szépen a munkát a csapatának is, ők is profi munkát végeztek. Azt kell, hogy mondjam, hogy az új ombuds, ombudsasszonyban, ombudsmanban látom a lehetőségeket, kiváló szakemberről van szó, és nagyon fontos aspektusokat látok ott is, amelyeket osztok legalábbis amit ő beharangozott a munkájával, a kommunikációs munka hatékonysága, aztán szóba került a Stark Hazis, a kiemelt esetek témája is, és ezen kívül az online tevékenység erősítése, hogy a polgárok lássák, hol tart az ő esetük éppen, Örülök a jövőbeli munkának a petíciós bizottság keretében, és remélem, hogy a minőség ugyanolyan jó lesz, mint amit Diamandurosz úrral már elértünk, vagyis egy hatékony, hatásos munkát kell végezni az európai polgárok érdekében. Személyesen pedig minden jót kívánok, kiváló egészséget és jó létet, jó életet. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Következő pedig Ertug úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy eljött a körünkbe újra, és Diamandurosz úrnak minden jót kívánok a jövőre, és köszönöm a kiváló tíz évet, amit az Európai Unióban dolgozott a EU polgárok 52%-a az ombudsman feladatát abban látja, hogy a jogairól tájékoztassa őket, és ez egy fontos felvetés. Ez viszont túl kevés szerintem. Egyszerűen több polgárnak kell erről tudnia, és még jobban kell informálni őket. Már csak azért is, mert több mint fél milliárdnyian vagyunk az Európai Unióban, és ha jól látom a számot, akkor 2012-ben mondjuk 2442 eset érkezett, vagy panasz érkezett be, ez kevés. Persze nem azért, mert a panaszok száma kicsi, hanem egyszerűen úgy gondolom, hogy a polgárok nem rendelkeznek kezdő információval, de a polgárok 40 2%-a az EU igazgatását nem tartja átláthatónak, ezért van még munka bőven, de az ön által elvégzett munkát köszönöm. Köszönöm szépen. A következő pedig itt Hugaz Anguló úr. Köszönöm, elnök úr. A 2012-es ombudsmani tevékenységről szóló jelentés azért különleges, mert Diamantos, Diamandoros úr 2013. októberében elhagyja a posztját. Egy tíz éves mandátuma, mandátuma során a szolgáltatás kultúráját és a jó kormányzást segítette elő az Európai Unióban, és kiválóan működött együtt az Európai Parlament petíciós szakbizottságával is. És szeretnék gratulálni barátomnak, Szalavrakosz úrnak, aki eh, kiváló munkával készítette el ezt a jelentést. És eh, szeretném pozitív aspektusként eh, kiemelni az ombudsmannal kapcsolatban a következő elemeket. Először is, hogy a kérelmek igen nagy részét az interaktív oldalon online nyújtották be. Ez azt jelenti, hogy mennyire aktuális eszköz ez, és mennyire megfelel az internet világának. Másodszor az interaktív útmutató elkészítése, ami nagyon hatékonyan szűri a polgárok panaszait. Ennek köszönhetően egyre jobban terjednek a polgárok körében a jogaikról szóló ismeretek. Harmadszor egy új jó közigazgatási magatartásról szóló kódex kiadása. Ez az európai bíróságok gyakorlatát is javítja. Olyan alapvető jogokhoz kapcsolódik ez, amelyekre 2012-ben különös figyelmet fordított az Európai Ombudsman. A fogyatékkal élőkre vonatkozó szabályozás, az ENSZ erről a témáról szóló egyezménye is 2012-ben lépett életbe. És ahogy a jelentésben is szerepel, a tevékenységét a következőképpen lehet összefoglalni. Az európai polgárokkal való jobb együttműködés és az európai ombudsmani hálózat megerősítése. A panaszok kezelésének felgyorsítása és az adminisztráció megkönnyítése, a néppárt részéről támogatjuk Szalavrakoz úr jelentését, és köszönjük Diamandoros úrnak a munkáját. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A következő hozzászóló egy percben Mieszki úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tüzetesen elolvastam az éves jelentését, Diamandúrusz úr, és köszönöm szépen ezt a munkát. Azt gondolom, hogy van még egy feladat, amit nem végzett teljesen el. 2004-ben, március 4-én a parlament elfogadott egy elsorlási indítvényt ezzel kapcsolatban, hogy 35 ezer embert hoztottak meg az állampolgárságától. Ez a lett köztársaság lakosságának egy részét érintette. Tőn kapott jelzéseket ennek a folyamatnak az illegalitásáról. A problémát még mindig nem sikerült orvosolni. Diamandorus úr nem gondolja azt, hogy ez nem fair. Azt gondolom, hogy ezzel Pandora szerencéjét nyitották meg újból, és senki nem próbálta meg a problémát megoldani. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló két percben Papa Nikola úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy megint ön vezetheti az ülést, és ön itt van és ennek is nagyon örülök, hogy jó egészségnek örven. Tisztelt Diamandúros úr! Azok az országok, amelyek legsősebb problémákkal küzdenek a gazdasági válság miatt, azt látjuk, hogy természetesen a válságnak hatása van a polgárok bizalmára nézve is. A bizalmi válság érzékelhető a polgárok részéről. Ez az év az európai polgárok éve, És a bizottság alelnök asszonya különleges feladatot tölt ebben az évben. Nagyon fontos a polgárok szerepének erősítése, illetve a polgárok bizalmának erősítése az Európai Unióban. Ön jelentős szerepet játszott ezen a területen, Rakosz úr erre fel is hívta a figyelmet, tehát nem csak a 2012-es ombudsmani tevékenységéről van szó, hanem ön az elmúlt tíz évben végzett jelentős tevékenységgel. Ön volt az Európai Unió arca, és azt gondolom, hogy kitűnő munkát végzett. Az elkövetkezendő években ezt az intézményt továbbra is támogatni fogjuk, illetve az ön utódját Auréli asszonyt is majd új hivatalában. Meg vagyok győződve arról, hogy az elkövetkezendő időben az európai polgárok közeledni fognak az intézményekhez, és ez az európai ombudsmannak is köszönhető részben. Nagyon gyorsan reagált az ombudsman a panaszokra lehetőségein belül, az interneten benyújtott panaszokra is. Köszönöm szépen, Diamandoros úr! Ön ezt a hivatalt gazdagította, és örülök annak, hogy visszatért Görögországba. Köszönöm szépen, kedves kolléga! A hozzászólók utána spontán felszólalások következnek. Az első hozzászóló egy percben Valesza úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, akkor én is köszönetet szeretnék mondani Diamandúros úrnak, az ombudsmannak. Köszönjük az elmúlt tíz év erőfeszítéseit. Az Európai Ombudsman hivatala egy nagyon érzékeny hivatal. Hogyha az ön munkáját össze kéne, hogy foglaljuk, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon konstruktív együttműködés volt. Az ombudsman kapcsot jelent köztünk és a polgárok között. Az ombudsman egy olyan személy, aki foglalkozik a polgárok problémáival, illetve az európai intézmények átláthatóságát is igyekszik javítani. A polgárokat segíteni kell abban, hogy eh, kigazodjanak az adminisztratív eljárásokban, ez rendkívül fontos feladat, és még egyszer köszönöm a munkáját, és minden jót kívánok jövőhöz. Köszönöm szépen, kolléga, a következő hozzászóló egy percben Smolkova asszony parancsoljon. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod chcem tiež oceniť prácu. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az ombudsman úrnak, hiszen növelte az átláthatóságot és a méltányosságot az Európai Unióban. Az ő munkája nagyon fontos, és egyáltalán nem egyszerű. És el kell mondanunk azt is, hogy az európai intézmények nem könnyítik meg az ombudsman munkáját. Ahogy azt az elmúlt években is láthattuk, nagyon sok panasz érkezik, és vizsgálat indul. Azért, mert a még lezáratlan kérelmek vannak. A parlamenttel kapcsolatos panaszok megkétszereződtek az elmúlt években. A polgárok jogainak magas szintű védelme prioritásunk kell, hogy legyen, különösen most, hogy nem sokára kezdődnek a választások. És meg azt kell kérnünk a polgároktól, hogy szavazzanak nekünk bizalmat és támogassanak minket. Nagyra értékelem az Európai Viselkedési Kódex kiadását, és remélem, hogy ez is növelni fogja a közigazgatás és az unió átláthatóságát. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen a kolléganőnek. Ezek voltak a kegyzi eljárás keretében hozzászólók. Ez azt jelenti, hogy hosszas kerülgetés nélkül eljutunk a bizottsághoz, Reding asszonyhoz elnök úr, 24 éve járok ebbe a házba. 10 évig voltam képviselő, 14 éve vagyok biztos, és el kell, hogy mondjam, sosem láttam ilyet korábban, hogy gyakorlatilag az összes pad egyetért abban, hogy nagyra becsülik az ombudsman és csapata által végzett munkát. az egy rendkívüli dolog, és rendkívül volt az, önök, az ön munkája is ilyen értelemben. Őszintén szólva, nem kell ezt külön kiegészítenem. Egy kérdésre válaszolok, amit nekem tettek fel. A kérdés, jó, persze az Európai Bizottság esetében elmondhatjuk, mindig lehet jobban ügyet intézni, és figyelünk az ombudsmanra, és a lehető legtöbbet elkövetjük annak érdekében, hogy átkelüljenek a gyakorlatba a javaslatai, az észrevételei, az javaslatait, tehát mindenképpen figyelembe vesszük, és egy kooperatív, együttműködő megközelítést akarunk alkalmazni, és a következő ombudsman esetében is ezt kívánjuk folytatni. Most pedig nézzük meg a jó ügyintézés, a jó igazgatás szabályait indítványt nyoztuk, hogy egy új jogot alkossunk ezen a területen, egy új törvényt alkossunk, hogy az összes területet lefedjük-e a jó igazgatás eszközével. Az Európai Bizottság, hogyha úgy látja, hogy tényleg szabályozásra van szükség, a 295. cikk értelmében, akkor 298. cikk értelmében akkor megtesszük, hogy, és, és Látni kell, hogy ha pozitívan közelítünk, hogyha valami még hiányzik ezen a területen, és folytatjuk a munkát. Tehát, hogy a teljes átláthatóság érdekében szeretném itt kijelenteni a parlament előtt, hogy egy ilyen rendeletet nem lehet felhasználni olyan szabályokra, amelyek a szerződés más cikkeiből indulnak ki, mint a 298-as mint például a személyzeti szabályzat, vagy a pénzügyi szabályzat. Vagyis eh, ebben az esetben csak a jó ügyintézet, a jó igazgatás szempontjából tudunk szólni erről, ezt tudjuk így megvizsgálni. Más területeken persze másképp kell lépnünk, és látom az ombudsman reakcióján, hogy egyetért ezzel a megközelítéssel mindenképpen úgy gondolom, hogy jó minden intézmény számára, az ombudsman pozíciója erős, és örülök, hogy ön egy erős ombudsman volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Este eltérően a szerepemtől, én is szeretnék csatlakozni a dicséretekhez, amit itt a frakciókon átnyúló módon hallottunk a mai napon. Diamant úr személyével kapcsolatban ez rámutat arra, hogy ez a fontos és elkerülhetetlen szerep milyen jó illetőnhöz, milyen jól betöltözte a szerepet. És örülök annak is, hogy a személyesen hozzám intézett kívánságokért is köszönetet mondjak de ez nem játszik a mai napon szerepet, hanem az az ombudsman, kiváló ombudsman, aki az európai polgárok érdekében tevékenykedett duros úrnak adom meg a szót újra. Uh, <clears throat> thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. És hadd mondjam el ismét, hogy osztom mindazoknak a véleményét, akik örömüket fejezték ki, hogy ön ismét itt van és vezeti ezt a mai ülést. Először hadd tegyek néhány lényegi megjegyzést, utána pedig azzal zárnám le, hogy válaszolok arra, amit az ombudsmanról és az én leköszönésemről mondtak. A megjegyzésekre reagálva annyit mondanék, hogy először is különösen hálás vagyok Reding asszonynak azért, hogy tájékoztatta a parlamentet arról, hogy a bizottság mindent meg fog tenni, hogy végül elfogadjon majd egy jogszabályt a közigazgatási reformról a 298-as alapján. Szerintem ez nagyon jó hír. az utódomra hagyom azt, hogy önökkel közösen ezt kidolgozza, és tanácsot adjon önöknek arról, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. A lényeg az, hogy Reding asszony egyértelmű tájékoztatást tudjon adni a polgároknak, és hogy el lehessen kerülni a többféle kódex, többféle struktúra és eszköz meglétéből adódó zavart. Hiszen a jó közigazgatási magatartás csak egy kódex szabályozhatja hatékonyan és mindennek egyszerűen kell működnie, hiszen ahogy azt a biztos asszony tudja a saját tapasztalatából is, az egyszerűség nem banalitást jelent, hanem érthetőséget. És remélem, hogy ebbe az irányba fogunk elmozdulni. Ezen kívül remélem és üdvözlöm is, hogy a környezettel kapcsolatos elkötelezést is szeretnék megerősíteni. Természetesen a Bécsi repülőtérből levonható tanulságokat is figyelembe kell venni. Minden esetre köszönöm önnek, és remélem, hogy a bizottság az utódommal is együtt fog működni olyan fontos jogszabályok kidolgozásában, amelyek egyértelműen meg fogják erősíteni az unió képességét arra, hogy jelezze a polgároknak, megtesszük, amit tehetünk, hogy nekik jobb legyen. És Meszki úrnak hadd mondjam el azt, hogy bevallom, kilenc év után nem tudom már biztosan, hogy 2004-ben mi is történt. De nem emlékszem arra, hogy ezzel kapcsolatban nemzeti szinten Lettországból érkezett volna egy panasz a hivatalomhoz. Én olyan panaszt kaptam, amit a lett hatóságoknak nyújtottak be, és ezért ez nem jutott el hozzám, de természetesen a hivatalom rendelkezésére áll, hogyha szeretné ezt az ügyet kivizsgáltatni. A személyzetem és az utódom O'Reilly asszony bizonyára jobban tud majd válaszolni erre a kérdésre, mint ahogy én most tudok tíz évvel a történtek után. Végül pedig, mielőtt átérnék az általánosabb megjegyzésekre, hadd mondja köszönetet Madzoni asszonynak. Köszönöm neki és szakbizottságának a támogatást, amit az évek során nyújtottak nekem. Személyesen és intézményi szinten is nagyon hálás vagyok neki. Most pedig, elnök úr, nehéz máshogy éreznem most magam, mint elhalmozva és és meghatva azáltal a sok dicséret által, amit az ombudsman hivatala most kapott. Nagyon hálás vagyok ezekért a megjegyzésekért. Most választhatok, hogy ezt magamra veszem, és úgy tekintem, hogy az ombudsmani hivatalra ezáltal még több kötelesség hárul. Tehát, hogy úgy tekintem, hogy az ombudsmannak és hivatalának mindezt meg kell tennie ahhoz, hogy a jövőben is segíteni tudja a polgárokat és az intézményeket a jobb kultúra kialakításában. És ez az az üzenet, amit én most ünnepélyesen megfogadom, hogy átadok Aurelia asszonynak. Az ombudsmani intézmény iránt erős a bizalom, de az elvárások is magasak, és mindez őre fog majd nehezedni. Az egyik kolléga megemlítette, hogy az ombudsman egy különleges intézmény. És szeretném ezt röviden alátámasztani egy olyan hivatkozással, ami Európában hozzájárult az intézményünk megerősítéséhez. Múlt héten Törökországban jártam, és találkoztam a miniszterelnökkel, illetve miniszterekkel is. A török ombudsman hivatala, amelyet már 15 éve próbáltunk létrehozni, és amelyben az elmúlt 15 évben én is részt vettem, most indult el. Köszönetet mondtam Erdogan és Gül uraknak, illetve a minisztereknek, ugyanis az ombudsman egy nagyon különleges intézmény, és éppen attól különleges, hogy a hatalom szemébe kell mondani az igazságot. Elmondtam az elnöknek és a miniszterelnöknek, hogy az ombudsmani intézmény különlegessége éppen abban áll, hogy néha olyasmiket mond a vezetőknek, ami nekik az nem tetszik, de a demokráciának része a kritika és a párbeszéd is, és ezért vagyok én hálás önöknek. A záró megjegyzésem pedig talán egy kicsit ingoványos talajra téved, de azért nem túlságosan. Több alkalommal is konzultáltam nyelvészekkel és hatóságokkal, különösen a skandináv országokban. És többször elmondták, hogy Svédországban és Izlandon az ombudsman kifejezés nemileg semleges. Tehát a svéd parlamenti ombudsman, aki történetesen nő, még mindig ombudsmanként emlegeti magát. Tehát én nem utasítgatnám a parlamentet, sem pedig Oreli asszonyt, hogy hogyan nevezzék meg őt. De egy valamelyest részletes kutatás eredményét osztottam meg önökkel, és ezt önökre és Oreli asszonyra hagyom, döntsék el, hogy hogyan kell őt, az én utódomat majd megnevezni. Remélem sikerül majd elkerülni azt, ami az Atlanti óceán túloldalán történt. Ott már ige is képződött ebből, tehát az ombudsman az ombudszál. Még egyszer kifejezném mélységes hálámat valamennyiüknek a tíz év alatt nyújtott támogatásukért, és a nekem adott dicséreteket is. És kérem, hogy Óráli asszonyjal és Madzoni asszonyjal közösen segítsék továbbra is az európai polgárokat. Köszönöm. Hát- Köszönöm szépen, ombudsman úr. Zalafrakosz úr kap szót, a jelentéstevő még egyszer két percben. Szeretnék utalni arra, hogy tartsuk tiszteletben a napi rendet, illetve Kicsit jobban toleráltam a hozzászólás meghosszabbodását, késésben vagyunk, de mostantól kezdve sajnos használnom kell a kalapácsomat, és ragaszkodni fogok ahhoz, hogy mindenki tartsa be majd a rendelkezésre a hozzászólási időt. Köszönöm, elnök úr! Úgy alakult a vita, hogy itt végezetül csak a következőt szeretném elmondani. Az Európai Parlament eh, dicsérte az Európai Ombudsmant, nagyra értékelte az elmúlt tíz évben folytatott tevékenységét. Az Európai Ombudsman intézménye egy olyan intézmény, amely különböző ágazatokat ölel át. Az ombudsman döntése és ajánlásai nem is mindig feltétlenül kötelező érvényűek. Az ombudsman döntései hozzásegítenek ahhoz, hogy igazságos döntések valósuljanak meg, ezek nagyon fontosak az egyének számára. És ezt meg is értük az elmúlt tíz évben. Azok az európai polgárok, akik ezekhez az intézményekhez fordulnak, különböző okok miatt fordulnak hozzájuk, és azt gondolom, hogy a bizalmat nem lehet megtartani, hogyha nincsen igazságosság. Éppen ezért igazságosan kell eljárni a polgárokkal szemben. Mindig vannak különböző érvek. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a gazdasági válság, tehető felelőssé bizonyos hiányosságok miatt. Azt gondolom, hogy ezek a kifogások nem állják meg a helyüket. Az igazságosság alkalmazása, illetve ennek úgymond bevasalása sokkal erőteljesebben mutatkozik meg ma. Hiszen nagyon sok alapjuk sérül. Biztos, biztos azt, hogy azt gondolom, hogy ez a pont nagyon fontos. Meg szeretném köszönni a jelentésem támogatását a különböző frakcióknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel ezt a vitapontot lezárjuk. A szavazásra pedig holnap 12 órakor kerül sor. A következő pont